véleményt fogalmaznak meg. Nos, tehát ez volt a, a háttér, és várom az önök kérdéseit és megjegyzéseit. Right, so the floor is up. Rendben van, tehát akkor most a szakbizottság tagjai tehetnek fel kérdéseket, vagy fogalmaznak meg megjegyzéseket. Az én kérdésem, hogy mi jogosítja azt a növekvő számokat, amely a kereskedelmi védelmi eszközöket, eszközöket kéri számon a kereskedelmi partnereinktől. Hiszen elsősorban a Kína és más országok ellen fogalmazhatnak meg ilyeneket. de azt látjuk, hogy az EU-ban működő szereplőkre is alkalmazzák ezeket. Nos, ez volt az én kérdésem, most akkor a bizottság tagjai közül ki akar kérdést feltenni. William Dartmouth. Uh, well, I'm not normally at a loss for words, but I think I am on this occasion. Gyakran nem találom a szavakat, uh, de ebben a helyzetben pontosan arról van szó, hogy milyen életfontosságúak a kereskedelmi politikai eszközök. Az Egyesült Királyságból például a szabadkereskedelem során kiderült, hogy nagyon fontos, hogy kiegyenítettek legyenek a feltételek. A kereskedelem védelmi eszközök azok, hogyha hatékonyak, amelyek garantálni tudják ezeket a kiegyenlített feltételeket. Ezért ezt a bemutatott álláspontot egy kicsit vázatosnak tartom. Talán egy kicsit bővebb tájékoztatásra volna szükség. Szeretem a rövid előadásokat, hiszen ezzel időt lehet megtakarítani, különösen amikor sok dolga van az embernek. Azért jobb volna egy kicsit átfogóbb képet kapni az olyan területekről, amelyekről fontos tájékozódnunk. Ennyit szerettem volna elmondani a bizottság képviselője számára. Could, could you take other... Now apparently in this first round úgy látom, az első körben nincsen több kérdés, úgyhogy Mecsádó óra ön megkapja a szót ismét, válaszoljon a kérdésekre. Az első kérdés, hogyha sorban vehetem a kérdéseket, miért van olyan sok ügy az EU-val szemben? Nos, egyre intenzívebb a tevékenység a kereskedelmi partnereinkkel. Én nem gondolom, hogy mi vagyunk a legfontosabb célpontja az ilyen ügyeknek. Előfordul persze, és azt is tudjuk, hogy sok esetben a védzáradékokkal kapcsolatban indulnak ilyen eljárások, és ilyenkor tudjuk, hogy nem mi vagyunk az elsődleges célpont, hanem másodlagos célpontnak minősülünk. Más esetekben, amikor a harmadik országok hatóságaival felveszük a kapcsolatot, megpróbáljuk feltárni, hogy az adott intézkedést meg lehet-e úgy hozni, hogy sértse például az EU érdekeit. Ha például egy vámot vetnek ki valamire, általában azt látjuk, hogy a, az alacsonyabb áru termékek importját próbálják megakadályozni, nem pedig az európai exportot. Ez azt jelenti, hogy az intézkedések nem annyira drámaiak az európai ipar számára. Az is igaz, hogy vannak aztán dömpingellenes esetek is, amelyeket több kereskedelmi partner ellen indítanak egyszerre, több tagállam ellen, vagy az EU egésze ellen, és ilyen ügyekben megpróbáljuk feltárni, hogy mennyire valósak az érvek, és tudjuk, hogy a kereskedelmi partnereink által alkalmazott normák túlságosan alacsonyak, a kivizsgálással kapcsolatosan, vagy pedig azzal kapcsolatosan határozzák meg ezeket, hogy milyen sérelem érte a helyi ipart. Aztán vannak olyan esetek is, pontosan Kínával összefüggésben, amikor az a benyomásunk, hogy vannak itt olyan összetevők, mondjuk így, amikor párhuzamosan alkalmaznak intézkedéseket azzal, amit mi alkalmazunk. Nem azt mondom, hogy visszavágás ez, vagy bosszú, de azért hasonlít hozzá. Ez néhány esetre vonatkozik, vagy azokat megmagyarázza. Elnézést, hogyha túlságosan vázlatos volt az előadásom, próbálok röviden fogalmazni, hiszen tudom, hogy igen, drága az idejük, de hogyha valamilyen szakpolitikai területben jobban bele szeretné ásni magát, én készen állok erre. Nagyon örülök, hogy elismerte azt a körülményt, hogy a hatékony védelmi eszközök fontos összetevője, hogy a liberalizációs napirendet támogatja, mint egy biztosítás, hogyha hasonlíthatom egy ilyen biztosítási szerződéshez a kereskedelem politikai eszközöket. Úgyhogy ha van olyan aspektusa a témának, amiről többet szeretne hallani, akkor kérem szóljon, és ezt természetesen meg lehet tenni bármilyen témával kapcsolatosan, írásban is akár. Ezek olyan szakpolitikák, amelyekről órákat, hanem napokat tudunk beszélgetéssel tölteni. Köszönöm. Van-e még kérdés? Nekem van kérdésem, néhány hónappal ezelőtt a biztos bejelentette nyilvánosan, hogy az Európai Unió fontolgatja azt az elképzelést, hogy viszonossági szabályokat fogadjanak el a közbeszerzéssel kapcsolatban. Ennek kapcsán készen állnánk arra, hogy lezárjuk a közbeszerzési piacainkat más országokkal szemben, ahol mi nekünk nincsen ehhez a piachoz hozzáférésünk. Ez is végül is kereskedelemvédelmi eszköznek minősül. Nincsen ezzel kapcsolatosan valamilyen új fejlemény? Mi nem hallottunk ilyenről. Most mi a helyzet ebben a témában? Vannak-e fejlemények? Ami a közbeszerzéseket illeti, ezzel nem igazán szeretnék ebbe a témába belemenni, nem, el, nem igazán az én hatásköröm, meghagyom ezt a kollégáimnak. Ami a viszonosságot és a piacrealitást illeti, jó volna, hogyha inkább a biztos számolna be a további fejleményekről önöknek. Ez olyasmi, ami a biztos nagyon foglalkoztatja az előkészületek szintjén, van ez a munka, és még nem tudok elég részletes adatokat erről az intézkedésről. Maga a kereskedelem védelem olyasmi, amit megpróbálunk úgy kiépíteni, hogy része legyen ez a jelenlegi keretszabályozásnak. És esetenként határozunk meg eszközöket, a panaszok alapján dolgozunk minden egyes esetet a saját körülményei alapján bírálunk el. És a legutóbbi esetek tekintetében mik voltak a legfontosabb ügyek, amelyeket az Európai Unió panaszként harmadik felekkel szemben benyújtott. Vannak esetek például az üvegszálakkal kapcsolatosan, ez ebből készített termékekkel kapcsolatosan, hálókkal kapcsolatosan. Aztán volt egy kérdés, vagy kérés cipőkkel kapcsolatosan egy lejárt eszköznek a felülvizsgálatára. Volt egy másik ügy, amelyről, amely a high-tech ágazathoz kapcsolódik, a modemekhez különböző hálózati eszközökhöz. Aztán a hírekben szerepelt az a határozat, amelyet a VTO panel hozott. Uh, uh, Vannak olyan elemei ennek a határozatnak, amelyeket, amelyeket kétségbe vontak, de aztán több elemet megerősítettek. Aztán kerámia termékek, ez is egy olyan eset volt, amely jelenleg is még napirenden van. Ezek a legfontosabb eset típusok, de lehetnek mások is, amelyeket szeretnének megemlíteni. Minden ilyen esetben, hogyha valakit érdekel, akkor el tudom mondani az ügyek állását. Ami pedig a cipők esetét illeti, hogy kronológiai rendben nézzük az ügyeket, az intézkedések március végéig maradnak érvényben. A kérdés az volt, hogy kérjük-e a lejárással kapcsolatosan a felülvizsgálatot, a rendeletek nem teszik lehetővé, illetve a szabályaink, hogy erről részletesebben beszámolják, de azt láttuk, hogy a sajtó elé vitték az ügyet a cipőgyártók, és aztán ez volt a folyamat eredménye, hogy nem indítottunk ilyen kérést, vagy kérelem, kérelmezési folyamatot. Így aztán március végén lejár ez az intézkedés. Ami az üvegszálakat illeti, előzetes intézkedéseket vezettünk be, magas tarifákkal, de azt a tájékoztatást adtuk, amire egyébként sok észrevételt kaptunk a felhasználóktól, a gyártóktól, és így az információk alapján tovább tudtuk finomítani az elemzésünket, és több új, intéz, új paramétert alakítunk alakítottunk ki az intézkedésekre nézve, ezeket az intézkedéseket meg kell majd erősíteni, de sokkal alacsonyabb szinten. Az egyik kategória, amelyre vonatkoztak a vizsgálatok, kikerült az intézkedések hatája alól. Ez egy speciális eh, termékkategória az üvegszálas termékeken belül, vannak olyan végleges intézkedések, ahol például 13%-os vámtarifát alakítottunk ki, ami sokkal alacsonyabb egyébként, mint az eredetileg megállapított. Aztán a kerámiát említettem, a vizsgálat még tart javában, adatgyűjtési szakaszban van a vizsgálat, és még nem döntöttük el, hogy lesznek-e előzetes intézkedések. Aztán a modemek esete nagyon érdekes volt. Egy panasz érkezett, illetve egy vézeradék vagy óvintézkedésre vonatkozó kérelem, és ez egy dömpingeset volt, támogatással kiegészítve, úgyhogy mindez a három aspektusa jelen volt az ügynek, megkezdtük az ügy kivizsgálását, de aztán volt egy nagyon érdekes fejlemény, olyan értelemben, hogy az egyik kínai cég, amely az Európai Unióba szállított elég nagy piacrészsel ilyen termékeket, kereskedelmi megállapodásra jutott a panasztevővel, és így a panasztevő azt kérte, hogy tekintsünk el az esettől, visszavonta tehát a panaszát, volt egy panaszunk, nem volt már panaszosunk, és ennek alapján először Belgiumhoz fordultunk, hiszen ők kérték ezt a védintézkedést, és azt kértük, hogy állítsák le az intézkedés alkalmazását. Ez volt az első javaslatunk. A második szakaszban meg kell vizsgálni, hogy folytatjuk-e a dömping ellenes intézkedéseket, illetve a, az állami támogatásra vonatkozó vizsgálatot, majd a közeljövőben döntünk ezzel kapcsolatosan. Ugyanakkor Elemezni fogjuk az addig begyűlt adatokat. Volna még néhány kérés, szeretnének még többen szót kérni. Az én kérdésemre már válaszolt, köszönöm. Um, köszönöm, elnök úr. A főigazgató úr az elmúlt novemberben Strasbourgban írásban adott választ egy kérdésre, és idézek. Sajnos kiment a mikrofon. A Lisszaboni szerződés áttekintése nagyon fontos mindenféle szabály szempontjából. Szeret, tudná világosabb választ adni arra, hogy a vto n belül a bizottság fontolgatja a kereskedelmi védelmi intézkedések reformját, illetve az EU-n belül gondol, gondolkodik-e ezen? Köszönöm. Elnézést, hogy az elején nem voltam itt. Két-három ügyre tért ki az üvegszálos termékekre, 33 plusz százalékról 13 százalékra csökkent ez. A az üvegszálas termékek esetében az európai termelők nem tudtak hozzájutni az Európai Unióban megfelelő mennyiségű üvegszálhoz, és ezt Kínából kellett importálniuk. Annak idején ez volt a helyzet. Arról lehet beszélni, hogy ez a gazdasági válság miatt volt-e így. Az ipar szereplőivel nem konzultáltak, és amikor mi felhívtuk a bizottságot, akkor ők azt mondták, hogy nem keresték meg őket az ipar szereplői, úgy tűnik, hogy nem volt megfelelő konzultáció. Én úgy értettem, hogy a bizottság ejtette ezt az ügyet. Arról van ez, hogy még nem döntött, vagy arról, hogy már nem foglalkozik az ügyjel. És az utolsó kérdésem a konyha kertekben a növényvédőszerek használatára vonatkozik. Mi a eh, véleménye a bizottságnak ebben a témában? Köszönöm. So on the review of the rules, yes. Ami a szabályok áttekintését illeti, ön tudja, hogy a legutóbbi szabály áttekintése lekerült a napirendről. Annak idején Peter Mendelssohn volt biztos eh, letette ezt a napirendről. Azért eh, mégpedig, mert nagyon különböztek az elképzelések arról, hogy a, az áttekintés miből álljon, a szabályok áttekintése miből álljon. Nagyon széles skálán mozogtak az elképzelések. Az egyik oldalon azok álltak, akik azt gondolták, hogy korlátozni kell a kereskedelmi védelmi intézkedések alkalmazását, mások pedig úgy gondolták, hogy az áttekintést a kölcsönös alkalmazás elvére kell alapozni. Tehát vannak más szervezetek, amelyek mérsékeltebb hozzáállást tanúsítanak a WTO-nál. Amikor a mi cégeinket érintik a kereskedelmi védelmi intézkedések más partnereink kapcsán, akkor ők nem profitálnak ebből. Miért nem ad, csak azoknak adunk kedvezményeket tehát, gondolták néhányan, akik nekünk is adnak kedvezményeket. Ez volt az egyik bizonytalansági tényező, a másik pedig az időpont volt. Enne, annak idején a WTO elnöke kiadott egy szöveget a wto belül a szabályok reformjáról, és ez az anyag olyan elemeket vett bele a folyamatba, amely olyan irányba változtatta volna meg a dolgokat, amelyre mi nem számítottunk. A nulla szintre helyezés benne szerepelt, a vámok kérdése megint benne volt, tehát ezekről szólt a vita. Furcsa lett volna, hogyha csak az egyik irányban haladunk és kiderült volna, hogy a mi szabályaink ellene mennek az általános szabályoknak. Tehát ebben az esetben saját szabályokat kellett volna kialakítani, és ezért döntött úgy annak idején Mendelszem biztos, hogy az áttekintést berekezti. De Hüft biztos, azt gondolom, hogy ezt a megközelítést tovább vitte, és egészen addig, amíg nem bizonyos, hogy mi lesz a Genfi eh, forduló végeredménye, addig eh, nem változtatunk a szabályokon, majd csak utána. Ő ezt javasolta, azt javasolta, hogy várjuk meg ennek az eredményét. Most egy lehetséges szabályváltoztatás eh, kidolgozásán fáradozunk, ezt korábban említettem. Egy jelentős értékelési tanulmányt készítünk a szabályok alkalmazásáról, ennek különböző aspektusairól, hogy ezeket hogyan értékelik, mennyire hatékonyak, és ezt összevetjük mindazzal, ami más helyeken is történik. Tehát a bizottság szeretné a reformot továbbvinni, de majd csak azután, hogyha bizonyos tisztázatlan kérdések választ kaptak. Ami az üvegszálat illeti, A cérnát úgy döntöttünk, hogy kivesszük ebből, és az intézkedéseink kapcsán ebben megállapodtunk. Nem minden típusú cérna esetében, de számos cérna esetében léteztek olyan ellátási szálak, amelyeket nem volt már érdemes fenntartani. Nem gondolom, hogy nincsen, nem gondolom, hogy vannak problémák az ellátással kapcsolatban. Megpróbáltunk az ipar szereplőivel és a felhasználókkal konzultálni, és ez folyamatosan visszavisszatérő visszatérő téma. Bevezetőmben röviden megemlítettem a tanulmányt, a kereskedelmi intézkedésekkel kapcsolatos tanulmányt, amely a kis és középvállalkozásokra kifejtett hatást értékeli. Nem arról van szó, hogy nem próbálunk meg együttműködni velük, mert ez nem igaz, ez egy olyan téma, amin tovább szeretnénk dolgozni, ami a a modemeket illeti, az ezzel kapcsolatos meg folytatnunk kell, ami pedig a növényvédőszereket illeti, és én kihasználom az utolsó másodpercet interjút folytatunk. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Nos, akkor jöjjön a 25-ös pont, befejeztük a kereskedelmi védelmi eszközöket. Ez az USA-EU transatlanti gazdasági tanács kérdése. December 17-én volt Washingtonban az utolsó ülése ennek a Transatlanti Gazdasági Tanácsnak, ahol de Hucht biztos úr vett részt. És a Michael Fromm, a nemzetbiztonsági tanácsadó az USA-ban. Nos, ez a lehető legjobb ülés volt, mióta elindult ez a program, és megállapodásokra jutottunk. Ezért a transz, mivel a transatlanti kapcsolat nagyon fontos, és a két oldal érdekei mind az EU-nak, mind az USA-nak ezt egy nagyon fontos témává teszi a mi bizottságunkban is. Volt egy közös nyilatkozat, és a kereskedés, kereskedelemmel és a beruházásokkal is egy külön fejezet foglalkozott. Ezért eh, fontos, hogy a bizottság részéről itt van Philip Mayer, aki ezekkel a kérdésekkel fog foglalkozni. Ő szeretettel üdvözöljük. Köszönöm. Mindenkit szeretettel üdvözlök, elnök úr és a képviselő urak és hölgyek. Úgy tűnik, hogy ez az Európai Parlamenti nap az enyém, mert az Egyesült Államok belül delegációval is itt voltam, és azt hiszem, hogy ennek örülhet, mondja az elnök, de nem tudom, hogy azoknak, akik hallották a délelőtti előadásomat is, azok örülnek-e, mert legalább, legalábbis ellenőrizhetik, hogy ugyanazt mondom-e. Nos, mostanában az Európai Parlamenten nagyon sok kapcsolatunk van. Hát egész egyszerűen ez az új felállásnak a következménye. Nagyon örülök, hogy mindezeket úgy látják, hogy ebből nem lehet elég, de reméljük, hogy ezek a kapcsolatok folytatódni fognak. Ez csak egy lépés a folytatólagos kapcsolatokban. Az Európai Parlamentnek a TEK előtt egy rövid beszámolás volt, Skinner úr is, Peter Skinner utazott Washingtonba, a kongresszusnak egyik képviselője is részt vett. És az egyik probléma a tech, meeting, eh, tech ülés előtti eh, szervezésben az volt, hogy ez most a félidős választások miatt ez lehetetlené tette, hogy a kongresszusból bárki is rendelkezésre tudjon állni, és nem akarták, hogy csak a parlamentet képviseljük. De hát minden esetre azért mégiscsak sikerült egy rövid tájékoztató ülésen részt vennünk. Nos, ha január 3-án küldtünk a kereskedelmi bizottságnak egy feljegyzést, ez volt az, ebben az új évben az első. Ez utal arra az internetes oldalra, amelyek a tech dokumentumokat tartalmazzák, és kérem a titkárságtól, hogy akik szeretnék ezeket a dokumentumokat papír formában is megkapni, azoknak nyomtassák ki őket. Ez egy közös ö, nyilatkozást, és a különböző ágazati ö, anyagokban részletesebben is megtalálhatják az információkat, és a dokumentumok is szerepelnek ott, amelyeket meg kellett erősíteni, aláírni, stb. Tehát talán inkább a hangulatról beszéljek, és hogy azután mi történik majd. Nagyon jó időben történt a TGT, tehát a Transatlanti Gazdasági Tanácsülése a csúcs után. Nagyon nehéz volt öt biztos mellénk állítani, és egy tucat USA képviselőt is, hogy mindezek az emberek ugyanakkor ugyanott legyenek. Ez ö, magyarázza azt is, hogy miért az év végéig húzódott el ez az ülés. Mindenesetre kiváló ülés volt, ugyanis a novemberi csúcs jó nyilatkozatokat eredményezett a tgt vel kapcsolatban, az Egyesült Államok kormánya úgy érezte, hogy kötelessége együttműködni velünk. Korábban kedvesek voltak, rendelkezésre álltak, és volt még egy kis csapat is a külügyminisztériumban, amely e, foglalkozott ezzel a TGT-vel. De ő, mögöttük nem volt politikai támogatás és ezért a a programokat illetően, a lehetséges programokat illetően csak nagyon későn kaptuk meg, tíz nappal az ülés előtt a, az áldásukat erre. De mindesre a csúcsnak köszönhető, hogy aztán felgyorsultak a dolgok. Minden esetre a csúcs után valóban megváltozott a légkör, és Obama elnök úrnak köszönhetően is. Nos, tehát öt biztosról volt szó, az utol, egyik biztos az súlyos egészségügyi problémák miatt nem tudott mégsem részt venni, és az USA részéről hatalmas számban vettek részt, láthatják majd a listán ezt, és de Huch biztos úr biztos vezette a biztosoknak a csoportját, és ez megfelelő hangulatot teremtett, látszott, hogy ők élvezik ezt, és a kereskedelmi főigazgatóság és tulajdonképpen örökölte ezt az egész témát, de ez talán az étvágyukat is meghozta, hogy foglalkozzanak ezzel a témával. Később beszélhetünk majd az, az érdemi dolgokról. De Hucht biztos úr az Egyesült Államoknak világosá tette, hogy ennek a szövegnek egy folyamatnak kell lenni. Ez azt jelenti, hogy nem csak egy évben egyszer találkozunk, ahogy ez a múltban volt, hanem ez egy olyan projekt, egy folyamat, amely több kérdést is tartogat számunkra a jövő során. Tehát vannak ö, jogszabályozási feladatok, amelyek a különböző főigazgatótárságok munkakörébe tartoznak, akik még nem is remélhetik, hogy részt vesznek a TGT-n. Aztán az éves találkozókon kiválasztjuk azokat a témákat, amelyek már megértek arra, hogy politikai szinten foglalkozzunk velük, vagy olyan témák, amelyeknek valamilyen fajta támogatásra van szükségük. Tehát amelyeknek hosszabb ideig tart például a, az eljárása, mint eredetleg tervezték. Tehát itt politikai ur, uraink foglalkoznak akkor ezekkel a kérdésekkel. Az ilyenfajta megközelítés világossá tette az amerikaiak számára, hogy mit akarunk. Tehát politikai szinten akartuk hagyni a szöveg végső formába öntesét. Tehát ilyen szempontból politikai vita volt a, a fő stratégiai célkitűzésekről, ugyanakkor learadtuk azt a technikai munkát, amely a technikai szinten történt. A TGT ülés előtt akartuk, tehát felgyorsítottuk a munkát azért, hogy, hogy valamit letegyünk az asztalra, és az ülés előtt a szolgálatok bizonyos utasításokat kaptak. Az ülés vége felé a hangulat olyan volt, hogy Mike Froman, aki azt mondta, hogy különböző munkákkal kapcsolatban megvoltak a határideje, azt mondta, hogy február végén miért nem mérjük föl, hogy mit tettünk eddig, azért, hogy technikai szinten a kollégák, akik ezzel foglalkoznak, összefoglalhassák a munkájukat. Nos, ennyit akartam mondani az ülésről, most pedig a dolgok felmérésének a feladatával foglalkozunk, tehát ez február végén lesz, és hogyha akarnak beszámolót arról, hogy mi történt addig, akkor eljöhetünk megint, hogy mi történik, elmagyarázunk, hogy mi történt a különböző témákban. Ezen kívül a társ elnökök között szeretnénk, tehát egy félidős találkozót a nyáron, és aztán a 2011-es TGT találkozónak az időpontját, amely október és december között lesz, meg kell határozni. Figyelembe kell venni a csúcsoknak az időpontját és más fontos ülésekét, hogy a megfelelő szinergiát megtaláljuk a különböző ülések között. A lyuk alkotók számára a következő szerep rajzolódik ki. Ez egy elég nehéz feladat, ugyanis a jogalkotók azok nem azon a szinten vannak, mint a másik két eh, szereplő, hiszen nekik nyilvánvalóan fontosabb a szerepük, részei a döntéshozó folyamatnak. Amikor az európai képviselőkkel, európai tagállamok képviselővel beszélünk, akkor ők is azt mondják, hogy hát mi is jogalkotók vagyunk, tehát figyelembe kell venni, hogy a tagállamoknak a folyosóit is ha felhasználjuk, akik boldogan vesznek részt az előkészítésben. Aztán az Európai Parlamenttel is megvan a csatorna, és a, az USA delegációjával is. Tehát, hogyha önöket is jobban szeretnék, hogy bevonjuk önöket, akkor ezt meg tudjuk tenni. A jogalkotók jövőbeli szerepét illetően az amerikai delegáció tagjai szeretnének egy olyan csoportot, vagy egy monotírozó mechanizmust látni, amely a parlament és az, a kongresszus között ö, tartja a kapcsolatot. Nos, tehát erről a parlamentnek és az amerikai kongresszusnak kell dönteni. Mi a közvetlen kapcsolatokat ö, támogatjuk a, az európai parlamenti képviselők és a kongresszus tagjai között tehát önöktől, és mielőtt az önök kérdéseit meghallgatnám, nekem le, ha lehetne egy kérdésem, akkor azt tenném fel, hogy mi az a két kérdés, amelyet önök a saját érdeküknek megfelelően úgy látnak, hogy szükséges lenne foglalkozni vele, vagy pedig olyan aggájaik vannak, amelyekkel foglalkozni kellene ezek olyan kérdések, amelyek ugyanilyen aggályokat támasztanak a kongresszusi képviselőkben is. Tehát így kezdhetnénk egyfajta együttműködést, amely kevés konkrét, hát néhány ke- konkrét kérdéssel foglalkozik, és így kezdhetnénk el a két intézmény közi együttműködést. Lehet, hogy önök másként látják a dolgokat, és lehet, hogy egy nap azt mondják, hogy ebben az ágazatban valami készül, és ezért jó lenne, hogyha az Egyesült Államok beli kongresszusi képviselőkkel erről együtt elgondolkodhatnánk. Nos, ezt a következő TGT ülésre elő lehet készíteni hogyha azt akarják, hogy részletekbe menjek a különböző TGT, TGT-n előforduló témákkal, illetve megtehetem, de azt hiszem, hogy eljött az idő a kérdésekre. This, uh... Köszönöm szépen a beszámolóját a TEC csúcs találkozóról. Parlamenti képviselőként nem kívánunk kölcs, közvetlenül részt venni az Egyesült Államok és az EU végrehajtó hatalmi ágainak csúcs találkozóin, de nagyon érdekes, hogy a bizottság beszámolt arról, hogy hogyan folynak ezek az egyeztetések. A bizottságnak ez kötelezettsége természetesen, de felmerült bennem, hogy nem volna-e helyes dolog, vagy hasznos dolog eszmecserét folytatni még a csúcs találkozó előtt, hogy a parlament is véleményt nyilváníthasson az EU álláspontjával kapcsolatosan, vagyis hogy milyen álláspontot képviseljen az EU a csúcs találkozón, hogy a parlamentnek pozitív szerepe lehessen a csúcs találkozó előkészítésében. Köszönöm az utolsó szavait, az áró szavait, és gondolom, hogy a jövőben ezt is elő kell irányozni, hogy a bizottsággal eszmecserét folytathassunk még mielőtt megrendezésre kerülne ez a csúcs találkozó. És bizonyára hasznos volna figyelemmel venni önök számára és a parlament megfontolásait. Kér-e szól, szólt valaki Michel Freire az ALDE csoportból? Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm szépen a bizottság képviselőjének is ezt a tájékoztatást. Nagyon örültem, hogy volt a nyersanyagokról is egy fejezet a jegyzőkönyvben. Ez számomra nagyon érdekes ez a téma, ezzel is foglalkozom, de még egy másik témával is szeretnék most foglalkozni hogyha az éghajlat szót keressük a tárgyalások során, illetve az, az USA-val folytatott egyeztetések során, akkor azt látjuk, hogy mintha a klímavédelem nem volna ugyanolyan prioritású kérdés az Egyesült Államok számára, mint az Európai Unió számára. Ebből a szempontból nagyon érdekes volna, hogy ez szerepet játszott ebben a tekben, vagy a jövőben, mert ugyanezt megfordítva az volt a benyomásom, hogy az amerikai fél a saját témáit tolja előtérbe, mint a biometrikus és generikus genetikai iparágak. A bizottságot arra kérem, hogy próbálja az éghajlati kérdéseket, éghajlatvédelmi kérdéseket egy kicsit nagyobb hangsúlyjal szerepeltetni a napirenden a következő alkalommal. Köszönöm. Nem akarok feltétlenül bírálatokat megfogalmazni, de csodálkoztam, hogy ezt a megbeszélést közvetlenül az amerikai időközi választások után vagy közben tartották, pedig ez egy előre látható dátum, nem úgy, mint az Egyesült Királyságban. Úgyhogy egy kicsit furcsálom, hogy így történt, és talán hasznosabb lett volna egy másik időpontra tenni ezt a találkozót. Aztán van még egy fontosabb dolog, egy filozófiai jellegű kérdés. Említette az észrevételei során, hogy az amerikai kongresszus tagjai részt vettek a kereskedelmi tárgyalásokban. Az amerikai kongresszus sok éve igen protekcionista módon járt el döntéseiben a szenátorok, különösen bizonyos államok szenátorai igen protekcionisták, meg akarják védeni a saját iparukat, gyáraikat, vállalkozásaikat a saját körzetükben, államukban, érthetően nyilván, mert nyilván az a céljuk, hogy újra válasszák őket, és az a mintázat alakult ki, hogy a végrehajtó hatalmi ág állt ki a szabadkereskedelem mellett, még akkor is, hogyha ez a kongresszus bizonyos kerületeiben vagy bizonyos államokban népszerűtlenséget jelentett. Agályos tehát, hogy persze csodás, hogy a kongresszus részt vesz a tárgyalásokban, de maguk a szenátorok eléggé protekcionisták, és ezért úgy gondolom, hogy az ő részvételük hozzájárult ahhoz, hogy ilyen eredmény született. Ezt a két kérdést szerettem volna feltenni, ezek a legérdekesebbek számomra. Ez két nagyon fontos kérdés. Van-e esetleg további felvetésük? Hallgassuk meg a bizottság válaszát az előbb elhangzott kérdésekre és észrevételekre. Köszönöm szépen a kérdéseket. Ami az éghajlatváltozást illeti, valóban ez egy igen égető kérdés. Ugyanakkor ezt más fórumokon tárgyaljuk. És az egyik probléma a napirend kialakítása során pontosan az volt, hogy megtaláljuk azokat a kérdéseket, amelyek politikailag jelentősek, ugyanakkor nem tartoznak más fórumokra is, például olyan kérdések, mint az energia, hiszen ezekkel az energiatanács foglalkozik, az információs társadalom, hiszen erről egy külön párbeszéd folyik bizonyos pénzügyi kérdések a pénzügyi rendeletre vagy a költségvetési rendeletre vonatkozó dialógusra tartoznak. A sok ilyen kérdést már kialakítottunk még a TEC előtt, tehát sok ilyen fórum, sok ilyen találkozó volt már ezelőtt a csúcs találkozó előtt, és mi ezt csúcs találkozónak szántuk a legfontosabb politikai döntéshozók számára, de ez bizonyára időt vesz igénybe, az a gyakorlat fogja megtanítani, hogy hogyan tudjuk javítani a folyamatot, hogyan tudjuk ezeket értéknövelté tenni. És mivel van több vezető politikus ezen a fórumon, ezért remélhetjük ennek a jelentőségének a növekedését. Egyelőre nem tudunk minden kérdéssel foglalkozni, én is szerettem volna bizonyos kérdéseknek több időt szentelni. Elsősorban politikai nyilatkozatok születtek a tag eredményeként, hogy ezt a területet támogatja mindkét fél, az ezen történő együttműködést. Ugyanez vonatkozik például az éghajlatváltozásra is nem mondom, hogy lehetetlen, megpróbáltuk a napirend három fő témáját, témája közül az egyiket egyfajta gazdasági jövőkép kialakításának szentelni, és ellenállás bontakozott ki az USA oldalán. És aztán vannak kérdések, amelyek ehhez kapcsolódnak, az energiahatékonysággal kapcsolatosan már kiköveztük az utat a koherens normák felé, az innovációs partnerségben a biológiai biogáz termékekre is kiterjedt a tárgyalás, vagy az elektromos járművek esetében is érdekes volt a tárgyalás. Ahogy mondtam, az éghajlat inkább más fórumokra tartozik. Persze fontos kérdés, és vissza is fogunk rá térni, majd meglátjuk, hogy mit tudunk elérni. Minden esetre én azért ezt is lejegyeztem, hogy önök számára is érdekes ez, nem tudok ígéreteket tenni, de tudom, hogy nagyon fontos kérdés ez. Ami az, a kongresszus bevonását illeti, hogy őket is bevontuk az egyeztetésbe, ezzel kapcsolatosan először is kérem, hogy értsék meg, ez nem tárgyalás sorozat. Megpróbálunk különbséget tenni a kereskedelmi tárgyalások között, ezek nagyon nehezek is lehetnek, és általában különböző válságfázisokon mennek keresztül. A tegnél szeretnénk elkerülni ezeket a konfliktusokat, olyan kérdéseket is kitűzhetünk a tárgyalásra, amelyek megadják azt a hangulatot, azt a lendületet az egyeztetésnek, amely aztán bizonyos sikerekre vezethet. Valóban a kereskedelmi vitáinkat nem akarjuk itt napirendre venni, kivéve, hogyha egy ilyen tárgyalás már sikeres véget ért. A tag egy két órás tárgyalás, úgyhogy ezt nem is lehet ilyesfajta kereskedelmi tárgyalásnak minősíteni megpróbáljuk az amerikai delegációt bevonni a transatlanti jogalkotók dialógusába. San Franciscóban volt december elején egy ilyen megbeszélés, és megpróbáltuk bevonni ebbe a kongresszust, felkelteni az érdeklődésüket, és valóban lehet azt mondani, hogy a kongresszusnak vannak sürgetőbb prioritásai, ugyanakkor sokan közülük megértik, hogy milyen fontos, hogy az EU-val javuljanak a kereskedelmi kapcsolatok, és ez vonatkozik egyébként arra is, hogy bizonyos olyan államok is vannak, ahol az ipari létesítmények európai termékeket gyártanak, például a tankerhajókat például az USA-ban gyártják. Sok szenátor számára fontos érdek, a kereskedelmi kapcsolatok javítása az ő életükre is hatással van. Ez az a fajta üzenet, amit szeretnénk a kongresszus felé közvetíteni hatékonyabban és gyakrabban. Ami az időközi választásokat illeti, olyan gyakran van az Amerikai Egyesült Államokban választás, hogy nehéz belőni közéjük egy-egy ilyen alkalmat. Vannak előválasztások, utóválasztások, valószínűleg a karácsony előtti bevásárlási időszak volt az ideális időzítés, és sikeresnek is bizonyult már, ami a megjelentek számát illeti. Köszönöm szépen az együttműködést. Ezen a ponton a következő napi rendi pontra térünk át, a harmadik országok uniós piacra jutása. Legújabb fejlemények. A szakbizottság decemberben összefoglaló jelentést kapott a tanácsadó testülettől a piacra juttatás témájában, és meg szeretném kérdezni, kérni a bizottságot arra, hogy röviden mutassa be a jelentés tartalmát, illetve térjen ki a legújabb fejleményekre a jelentés megjelenése óta. A témát a bizottság képviseletében Petros Szurmelis úr fogja bemutatni. Üdvözöljük Önt, parancsoljon Öné a szó. Hol ül Ön? Kérem jelezze. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm hogy a piacra jutás témáját napirendre tűzték. Úgy érezzük, hogy ez a téma rendkívül hasznos, és nagyon fontosnak tartjuk a rendszeres tájékoztatást a részünkről, illetve áttekintést szeretnénk adni arról, hogy mi történik a piacra jutás témájában. A saját stratégiánk megvalósulásáról szeretnék beszélni. Ez kitér természetesen azokra a kereskedelmi akadályokra, amelyek szembe kell nézniük azoknak a harmadik országoknak, amelyek piacra szeretnének jutni. Európában, és rövid és hosszú távú akciókról van szó, amelyeket bilaterális szabadkereskedelmi megállapodások keretében rögzítenek, illetve multilaterális megállapodások keretében. A mai alkalom rendkívül jó lehetőség arra, hogy áttekintést adjak a stratégiáról, illetve hogy ebben a bizottsági kommuniké a megújult kereskedelmi politikákkal kapcsolatban milyen mértékben tért ki a piacra jutásra. Hát a piacra jutási stratégia és a kommuniké a két téma. A második aspektus a protekcionizmus ellenőrzése, illetve a gazdasági váltsággal kapcsolatos vetületei elnök úr erre kitért bevezetőben, és a harmadik elem a kis és középvállalkozások. Milyen intézkedéseket vezettünk benne érdekében, hogy segítsük az ő nemzetközi vállásokat, ami a bizottsági kommunikét illeti a piacra jutási stratégiáról. Ez a kommuniké az egyik alapköve a megújult kereskedelmi politikának, amelynek célja egy asszertívebb európai kereskedelmi politika megvalósítása. A bizottság úgy érzi, hogy a stratégia globális Európa egyik sikertörténete, és szerettünk volna ezen tovább dolgozni, illetve ezt tovább vinni a kommunikében. A kommuniké néhány ponton speciálisan utal a stratégiára, és ez vezeti a mi munkánkat is. Ezek közül ki szerettem volna térni néhányra. Az első az éves jelentés, amely a kereskedelmi befektetési akadályokra irányul. A bizottság ezt az Európa 2020-as stratégiájában szintén jelezte és szerettünk volna a megújult kereskedelmi politikai kommunikén is javítani. Az Európai Tanácsnak ezt március 24-25-én szeretnénk majd bemutatni. A jelentés tartalma kitér majd a legfontosabb akadályokra, ezek elemzésére, illetve azokra az akadályokra, amelyekkel stratégiai partnereinknek meg kell küzdeniük, Azért szeretnénk ezt a témát taglalni, hogy beszűkítsük a tanács találkozójának témáját is. Kínára, Indiára, Brazíliára, illetve Argentinára, Japánra, az USA-ra és Oroszországra szeretnénk összpontosítani, és megpróbáljuk körülírni a legfőbb akadályok elhárításának lehetőségét. Ennek a jelentésnek a legfőbb célja maga, a legmagasabb politikai szinten ezeknek az akadályoknak az elhárítása, és hangsúlyozza a jelentést azt is, hogy minden fontos szereplő bekapcsolódott az erőfeszítések vannak érdekében, hogy ezek az akadályok elháruljanak. A bizottság részéről is elmondható ez, illetve az Európai Külügyi Szolgálat is foglalkozik ezekkel a témánkkal, illetve a tagországok is, a tagországok legfelső politikai szintjei, valamint az Európai Tanács, mint említettem. Nagyon örülnénk annak, hogyha eljöhetnénk a következő, illetve a következő ülések egyikére, és bemutathatnánk ezt a jelentést. A második akció az FTA-k megvalósulásának utánkövetése, a szabadkereskedelmi megállapodások megvalósulásának utánkövetése. Egyre több ilyen tárgyalás van folyamatban, és szeretnénk biztosítani azt, hogy partnereink vállalás gyakorlattá válhasson. Azért, hogy a tárgyalásokból profitálhassanak az érintettek konkrét szempontból is nagyon szigorúan nyomon szeretnénk követni a szabadkereskedelmi megállapodások megvalósítását, illetve az Európai Unió és Korea között született megállapodást is szeretnénk példaként használni, első teszt esetként, azért, hogy kiderüljön, hogyan segíthetjük ezzel a piacra jutási stratégiát. és az FTA megvalósulását is szeretném nyomon követni. Fontosnak tartjuk azt, hogy a, az ipar szereplői, a gazdaság szereplői és a tagországok együtt működjenek a koreai piacon felmerülő problémák megoldásában. A harmadik akció, amelyet meg szeretnénk valósítani, az új bizottsági kommunikés felhívja erre a figyelmet, a piacra jutási tímek megerősítése és további piacra jutási tímek létrehozása a harmadik országokban. A saját stratégiánk keretében a, ezek a tímek a harmadik országokban dolgoznak, az Európai Unió nagykövetségei, illetve a gazdaság szereplői vesznek ebben részt. Szeretnénk erősíteni a partnerségi munkát is a harmadik országokban, és plusz országokban, tehát további országokban szeretnénk még ilyen tímeket felállítani. Szeretnénk az ő szerepüket erősíteni, korai előjelzésként, jelzőként használni őket, és szeretnénk azt, hogy ezek a tímek konkrétabb munkát végeznének a helyszínen, mint itt Brüsszelben. A negyedik akció, és ennek megvalósulását el is kezdtük, hát speciális Brüsszelből a harmadik országokba juttatott missziókat szeretnénk megvalósítani. Elküldtünk egy ilyen misszi missziót Kínába már. Ez egy kettős célkitűzés, szeretnénk erőteljesebb tenni a Pekingben működő team munkáját, az európai szereplőket is be szeretnénk ebbe kapcsolni, illetve a kínai hatóságok tisztviselőit Pozitív eredményei voltak eddig ennek a folyamatnak, mind a két fél részéről, és alapvető vitát folytattunk a kínai hatóságokkal bizonyos kérdésekben. A magas szintű gazdasági párbeszédben erre Kína ki fog térni. Nagyon fontos, hogy eltökélt munkát végezzenek a missziók, olyan országokba is szeretnénk küldeni ilyeneket, mint Oroszország, Argentina és Brazília. A megújult kereskedelmi politikai kommunikénknek ezek a legfőbb pillérjei. A G20-ak szintjén megfogalmazódott a protekciózmus elleni fellépés, mint feladat, és szeretnénk az itt felmerülő problémákat is megoldani. Egy olyan gyakorlatról van szó, amelyet a válság eleje óta folytatunk. Hét monitoring jelentést készítettünk, a legutóbbi Szőulban a G20-ak találkozóján is bemutatásra került, és ezt az Európai Parlamentnek is elküldtük. A cél ambícióinkat megerősíteni a protekcionizmus elleni küzdelemben, és párhuzamos monitoring eh, munkálatok folynak az OECD és az Európai Unió munkájával. Szeretnénk eh, kideríteni, hogy melyek azok az akadályok, eh, amelyek ezen a területen felmerülnek. A monitoring tevékenységünk legfőbb üzenete eddig a következő sikerült számos esetben megakadályozni a protekcionizmus különböző intézkedésekkel, de több mint 330 olyan intézkedést derítettünk ki a válság kezdete óta, amelyeket kereskedelmi partnereinkkel megvalósítunk. Egy aggasztó aspektus pedig az, hogy miután ezek az intézkedések megvalósultak, a különböző országok gyakorlatában benne maradnak, és az intézkedések 10%-a került visszavonásra a válság kapcsán, vagy lejárt. Mint említettem, a G20-ak találkozóján szintén foglalkoztak ezzel a témával. Az utolsó üzenet, amely szintén fontos, Oroszország megerősítette az, hogy a legrestriktívabb intézkedéseket hozta, és nem régen elfogadott intézkedések szintén ugyanezt erősítették meg. Itt természetesen nagyon fontos, hogy Oroszország nem tagja a WTO-nak, ez fontos itt megemlíteni, tehát nem kell eleget tenni a WTO szabályozásainak. Nagyon fontos, hogy a VTO tagok tiszteletben tartsák a szabályokat, hiszen a, ezek is a protekcionizmus elleni küzdelem részei. Készítünk majd egy jelentést a következő G20-ak találkozója előtt. Elképzelhető, hogy egy középtávú áttekintés is készül még ezelőtt, és várjuk a következő alkalmat. Ezek a jelentések mind a WTO által készített jelentésekre hatással voltak, mind pedig az Európai Unió szerepére a G20-akon belül. Szőulban sikerült eh, megerősíteni a G20-ak eh, szövegét, annak érdekében, hogy a már elfogadott intézkedések, protekcionista intézkedések visszavonásra kerüljenek. És az utolsó szempont, amire kitértünk ebben a stratégiában, a kis és középvállalkozások. Nagyon fontos része a munkánknak, hogy segítsük a kis és középvállalkozásokat a globális piacokhoz való hozzáférésben. Készült egy bizottsági kommuniké illetve az év második felére fog elkészülni a jövőbeni prioritásokkal. Eddig pedig eh, inkább gyakorlati, politikai jellegű munkát végeztünk a kis és középvállalkozások kapcsán. Létezik számos adatbázis, ezek rendkívül hasznosak a kis és eh, középvállalkozások számára. A piacra jutási adatbázisban nem csak eh, a tarifákról találnak információkat a különböző országokban, hanem a harmadik országokról is részletes információkat találnak ebben. Speciális formulákat kell kitölteniük, űrlapokat, mielőtt export tevékenységet folytatnak, és ez nagyon fontos a számukra. Egy további adatbázis kialakításán dolgozunk, a TDI dömping ellenes intézkedések a harmadik országok kapcsán, ezeknek hatása lehet a saját vállalkozásainkra is, és ez a téma a kis- és középvállalkozásokat is érinti. Hiszen, hogyha um, nemzetközi tevékenységet szeretnének folytatni, akkor ezeket figyelembe kell venniük. Különböző biznisz központokat szeretnénk létrehozni, vállalkozói központokat harmadik országokban. Indiában már létezik egy ilyen, és szeretnénk további ilyen központokat másutt is létrehozni. Mindjárt befejezem a mondandómat, és szeretnék kapcsolódni az előző témához. Meg szeretnénk mi vizsgálni azt is, hogy hogyan tudunk együttműködni amerikai partnereinkkel. Szeretnénk egy legjobb gyakorlatokról szóló párbeszédet kialakítani az EU és az USA hatósága, illetve adminisztrációja között. Ez csak néhány példa lett volna a munkánkkal kapcsolatban. Szívesen jövünk vissza a szakbizottságba, és szívesen vitatjuk meg még a további jelentéseket is. Köszönöm. Köszönjük szépen ezt a nagyon részletes beszámolót a piacra jutási kezdeményezésről. Ezt a témát, fontos témát majd máskor is elővesszük, amikor a következő jelentés megjelenik talán akkor és remélem, hogy akkor a szakbizottságnak a tagja is jobban érdeklődnek majd. A 27-es napirendi pontot, a magyarországi látogatást nem kell külön megtárgyalni, hiszen a jelentést megkapták, és már ismertettem ennek a delegációnak a, az útjáról tett benyomásomat. Én magam elnököltem ezen a látogatáson. Nincsen más egyéb kérdés. A következő ülés időpontja február 7-e. fontos témák lesznek a napirenden. Köszönöm mindenkinek a figyelmet.